I suppose so. Good morning everyone, if you want to take your seats so uh, we can start our... Jó reggelt kívánok, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a mai ülésünket. Üdvözlöm Roberto Gualtierit, aki az Econ szakbizottság elnöke, és üdvözlöm a két szakbizottság tagjait is, akik az úgynevezett taxonómia dosszié kapcsán együttműködnek. Gondolom, hogy a napi rendet mindenki elfogadhatónak tartja, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintjük. Köszönöm előre is a kiváló együttműködést mindenkinek, főként a két jelentéstevőnek, Eichhaut úrnak és Pietikainen asszonynak. Csak egy órát irányoztunk elő a jelentés tervezet megtárgyalására. 123 módosító társul egyébként ehhez a jelentéstervezethez. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy örülök, hogy a két szakbizottságunk egyesítette erőit e dosszié kapcsán. A fenntartható befektetések előmozdítását célzó kelet létrehozása ez a címe. Fontosabb, mint bármikor kor korábban, hogy a megfelelő pénzáramlást biztosítsuk, a párizsi megállapodás céljainak teljesítése érdekében is. Ezért is fontos, hogy a két szakbizottság együttműködjön a e témában, és remélem zökenőmentes lesz az együttműködés is, így egy határozott üzenetet tudunk küldeni a bizottság felé. Gualtieri úrnak adom most meg a szót, hogy megtartsa bevezetőjét. Tessék! Thank you very much. It's a pleasure for... Köszönöm szépen! Nagy öröm, hogy az 55-ös cikk kapcsán, illetve annak alapján sikerült együttműködnünk e fontos dossziéval kapcsolatosan. Kevés az időnk, és éppen ezért nem is szaporítanám tovább a szót, azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőinknek. Szirpa, tessék! Az MV szakbizottság részéről én vagyok a jelentéstevő. Hát akkor akkor vágjunk is bele. Röviden ismertetném, hogy mi jelentéstevők, mi is munkálkodtunk. Köszönöm egyébként Bass Eichhoutnak az együttműködést. Úgy gondolom, hogy legalább néhány nézeteltérésünket sikerült tisztázni. A fenntartható finanszírozás nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, hogy a saját kezdeményezésű jelentés is tükrözi a megközelítésünket. Az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy csak az éghajlatbarát opciókról kell beszámolni. És aztán a Párizsi megállapodásnak megfelelően végezte el a besorolást. A parlament megközelítése az volt, hogy el kell kezdenünk a jelentéstételt az összes környezeti hatással kapcsolatosan, annak érdekében, hogy a beruházó cégek nek megfelelő információk álljanak a rendelkezésükre, és hogy gondosan járhassanak el a jelentés tétel és a beruházási politikai kialakítása során. Ezt a megközelítést tükrözi a jelentést, ezt mutatják az indikátorok, a mutatók. Alapvetően az volt az elgondolás, hogy a környezeti hatást tükrözik a mutatók, mint a magánszféra, mint az állami szféra alkalmazza ezeket. Az SMS-t említeném, valamint a Global Benchmark Alliance pénzt. Aztán az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, az Európai Bizottságot, a Eurostat is alkalmazza ezeket a mutatókat. És a körforgásos gazdasággal foglalkozó monitoring csapat is foglalkozik ezzel a témával. A mi dolgunk az, hogy egy harmonizált megközelítést alakítsunk ki a jelentéstételről és a taxonómiáról, a mutatók alapján. Az erőforrások, az energia, a víz kell, hogy szerepeljen az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az ökoszisztémákra gyakorolt hatás a kibocsátások, a széndiokszid külön, és a biodiverzitásra gyakorolt hatás. Ezek állnak a másik oldalon. A jelentéstétel nagyon fontos, mert Nagyon fontos, hogy átlássuk a különböző vállalkozások milyen hatást gyakorolnak a környezetre. És ez a jelen, ennek a jelentéstétetben is tükröződnie kell. A másik dolog az, hogy nem nagyon nehéz definiálni, hogy mi az, hogy zöld. Mi számít zöldnek? De a szürke és a zöld különböző árnyalatait is valamilyen módon érzékelni kell. Továbbá mindenképpen látni kell például a cement esetében, hogy milyen fajta cementet alkalmazunk, nem mindegy, hogy mekkora hatást gyakorol a környezetre, és az újrahasznosítás szempontjából sem mindegy. Mindez nagy mozgásteret biztosít a piacok számára, hogy meghatározzák a saját benchmarkjaikat a környezetbarát fellépés szempontjából. Az egész, az összes ágazatra kiterjed, és lehetőséget biztosít az egyes ágazatok számára, hogy zöldítsék tevékenységüket a jövőben. A parlament eh, megközelítése úgy gondolom eh, több ösztönzőt ad, jobban ösztönöz. Ezt a határ is tükrözi, most már az összes pénz piaci szereplőre kiterjed a szöveg. Korábban vitát folytatunk a hitelintézetekről és másokról. Ezekre a kérdésekre még vissza kell térni, és a hatályt kibővítettük a szociális és irányítási mutatókra. És az elnök félbeszakítja a felszólalt. Igen, igen, mindjárt befejezem. Ezeket a mutatókat, amelyeket az imént említettem, még a későbbiek során kell kialakítani. Az utolsó pont, ami a taxonómiát, az osztályozást illeti, illetve annak részleteit, A biodiverzitás fontosságát növelték az eredeti javaslathoz képest. Egyébként pedig várom a kollégák kérdéseit. Köszönöm szépen, most akkor a másik társ jelentéstevő következik, Passzájkhaut, tessék. Legfeljebb öt percet tudok adni. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy az MV és az EKON együttműködik ebben a kérdésben. Én magam mindkét szakbizottságban tag vagyok, és nekem mindig is logikusnak tűnt, hogy az ECON, tehát a gazdasági és a környezetvédelmi kérdéseket együtt tárgyaljuk, mert hát ez a lényege az úgynevezett zöld gazdaságnak jónak tartom, hogy ezt a kérdést ilyen keretek között vitatjuk meg. Nagyon örülök neki. Köszönöm társ jelentéstevőmnek Szérpának, aki az MV részéről jelentéstevője a témának, hiszen természetesen más-más álláspontot képviselünk, más-más frakciónak vagyunk a tagjai, ezért nyilvánvaló, hogy nem értünk mindenben egyet, de azt hiszem, a jelentés tervezet, amelyet elkészítettünk, jó áttekintést ad arról, hogy szerintünk a parlament milyen irányt tud képviselni, és várjuk a politikai vitát is ezzel kapcsolatosan. Néhány dolgot fűznék hozzá ahhoz, amit Szirk ma már mondott. Először is, sokszor nagyon kritikus vagyok az Európai Bizottsággal kapcsolatosan. Most az egyszer viszont szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a javaslatot. Látom, már nagyon izgulnak, egyre idegesebbek, de köszönöm, köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy elkészítették ezt a javaslatot javaslatot. A fenntartható finanszírozással kapcsolatosan több javaslat is elkészült, de ez határozza meg az osztályozást, a taxonómiát, és amint ez megvan, ez kihatással lesz mindenféle jövőbeni gyakorlati megvalósításra, például arra, amikor a tagállamok saját zöld szakpolitikáikat kialakítják, mert ezt a taxonómiát kell majd nekik is alkalmazniuk. Azt hiszem, ezzel meghatározzuk a globális normát is, ez egy nagyon fontos szempont. Már most az EU-ról kívül, EU-n kívülről jönnek visszajelzések, figyelnek arra, hogy itt mit teszünk, úgyhogy ezért is nagyon jó, hogy az Európai Bizottság előterjesztette ezt a javaslatot, és lehetővé tette, hogy az Európai Unió vezető legyen a fenntartható finanszírozásban. Ezen túlmenően azért, ha megnézzük a javaslatot, Hát lehet, hogy az Európai Bizottság helyenként túl óvatos volt, és lehet, hogy mi egy kicsit ambiciózusabbá szeretnénk tenni a szöveget. Ami a legfontosabb, hogy ebben a javaslatban egy olyan taxonómia szerepel, amely arra ösztönzi a beruházókat, hogy ne rossz projektekbe ruházzanak, hanem a zöld projektekbe. Az Európai Bizottságnak definiálnia kell, hogy mi az, hogy zöld beruházás, mert így a jövőben biztosíthatjuk azt, hogy az igazi ö, zöld zöld címkék tényleg zöld termékeket jelöljenek. Emellett úgy gondoljuk, hogy a gazdasági tevékenységet annak teljességében kell vizsgálni, amikor a környezetre gyakorolt hatást nézzük. Lehet, hogy egy, van egy fenntartható és fenntarthatatlan részre egy-egy gazdasági tevékenységnek. Nagyon fontosak persze itt a definíciók, a fogalom meghatározások. Persze a lobbisták rögtön megremegnek, amikor látják, hogy egy zöld politikus dolgozik ezen a jelentésen. De nem azt mondjuk, hogy konkrét ágazatokban ne folyjon pénz. Mi csak azt mondjuk, hogy egy-egy gazdasági tevékenység ilyen vagy olyan környezeti hatással jár. Ugyanezt teszi az EB is. Tehát, hogyha egy gazdasági tevékenységnek pozitív hatása van egy adott mutatóra, gondoljunk például a széndiokszid kibocsátásra, mint mutatóra, akkor, hogyha ez, ez, ez itt javuló tendenciát látunk, csökken a széndiokszid kibocsátás, akkor az nyilván kedvező, de hogyha a széndiokszid kibocsátás nagyon magas, a széndiokszid kibocsátás, amely adott tevékenységhez társul, akkor az nyilván fenntarthatatlan tevékenységet jelez. Emellett fontos az, hogy a zöld gazdaságra való átállásban segítsük is a vállalkozásokat. Ezt a bizottság is jelezte. 2050-ig ugye szeretnénk eljutni oda, hogy egy széndiokszid semleges gazdaság alakuljon ki, hogy ezt szeretnénk, akkor viszont bizonyos ágazatokat segítenünk kell, hogy a finanszírozásban eljussanak ebbe e, ide. És nem csak a pozitív teljesítményt vizsgáljuk, hanem azt is azonosítani kell, hogyha valaki negatív teljesítményt nyújt, mert ez fogja megadni az ösztönzőt ahhoz, hogy a pénz áramlásokban pozitív fordulat következzen be. Éppen ezért döntöttünk Szirpával úgy, hogy a hatályt kibővítjük. Emellett úgy gondoljuk, hogy a hatályt ki kell bővíteni az irányba is, hogy kik fogják alkalmazni ezt ezt a taxonómiát. Az egész pénzügyi ágazatban egy szélesebb körre kellene kiterjeszteni. Ezt, és emellett bővítjük a hatályt az információs szolgáltatás irányába, és ez is fontos. Ezeket szeretem volna elmondani, le is járt az öt percem. A tanúsít Kitási folyamatra is vannak rendelkezéseink a platformra, és persze biztosítani szeretnénk, hogy a jövőben még bővebb legyen a hatály, de lényegében annak alapján dolgoztunk, amit a bizottság javasolt, és ezért még egyszer köszönöm a bizottságnak a javaslatát, és várom a vitát. Kíváncsian várom, hogy mit, mivel tudjuk még kiegészíteni a szöveget. Köszönöm. Yes, thank you. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, most pedig az árnyék jelentéstevők követ, árnyék jelentéstevők következnek mindenkinek két perce, a Bonafé Grazie Presidente, ma anch'io saluto con piacere il fatto che... Köszönöm, elnök asszony. Én is örülök annak, hogy együttesen vizsgálja a két szakbizottság ezt a témát, problémát, hiszen ez is mutatja azt, hogy kéz a kézben jár a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem. Köszönet Pieti Kájnen, illetve Eichhaut képviselőknek köszönöm ezeket a jelentés tervezeteket. Ha meg egy kicsit hátralépnék, a bizottság javaslatáról beszélnék, ez egyfajta keretet jelent ugye a fenntartható fejlődés szempontjából, és azt gondolom, hogy ez egy alap lépés, meg kell próbálni a gazdaságunkat átállítani olyanná, hogy fenntartható legyen. Normatív keretet kell felállítanunk, pontosan a fenntarthatóság miatt. A körforgásos gazdaságra gondolok, illetve az politikára. Ezek a kérdések valójában a fenntartható ipari politika lépéseit jelentik. Megfelelő keretet kell szabni ezeknek a szakpolitikáknak, és ez nyilvánvalóan beruházásokra van szükség, tehát azt kell elérnünk, hogy a beruházások fenntarthatóak legyenek. Ehhez pedig nagyon sok pénz kell. Meg európai szinten egyetértésre kell jutnunk abban, hogy milyen típusú eh, gazdasági tevékenység fenntartható, illetve hogy milyen paraméterek mentén lehet a fenntarthatóságot definiálni. Ha megfelelően fel tudjuk térképezni, hogy mik a hasz, mi, mi jelent eh, előnyt és és mi jelent hátrányt, úgy gondolom, megfelelően tudunk döntéseket hozni a beruházások természetéről, és azt gondolom, hogy a cél az legyen, az kell, hogy legyen, hogy ez a fenntarthatósági lánc megmaradjon a beruházástól kezdve egészen az előállításig. A hatékonyságot kell még növelni ezen rendelet esetében. Még egy utolsó gondolat. A környezetvédelem nagyon fontos dimenzió, de nagyon fontos még az irányítás kérdése is, illetve a társadalmi megfontolások is, mert hogy a fenntarthatóságnak alapvetően társadalmi célja van. Köszönöm. Köszönöm, Gentile asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ott kezdeném, ahol van a asszony az imént abba hagyta. Azt gondolom, hogy a társadalmi kihívásokat is mindenképpen figyel, figyelembe kell venni, ezért ilyen bonyolult és összetett ez a téma. Természetesen a finanszírozásnak finanszírozás nagyon nagy jelentőséget kap. Úgy gondolom, hogy okosan kell kiválasztani, hogy pontosan milyen támogatásokra, döntésekre van szükség, melyek a megfelelő beruházások. Ez egy nagy, nagyon fontos jel az európaiak számára. Most, amikor a feladatunkat abban is látjuk, látjuk, hogy megfelelő üzenetet kell az európaiak felé továbbítani. Az európaiak sokat várnak tőlünk a környezetvédelmi politikán keresztül. A környezetvédelmi politika Európában egyébként az elmúlt években szintet lépett, A finanszírozás legfőbb célja. Nem az kéne, hogy legyen, hogy a beruházó meggazdagodjon, hanem az, hogy az életminőség, a környezet védelme javuljon. Megpróbáljuk hatékonyan végezni a közös munkát, és természetesen ered, jó eredményre törekszünk. Ugyanakkor egyensúlyra is kell törekedni politikai szempontból. A politikai vitának jelenleg egy elég kényes fázisában vagyunk. Ne feledjük az európai polgárok érdekeit, és gondoljunk azokra a vállalatokra, amelyek meg próbálják felvenni a versenyt, mégis környezetbarát módon kívánnak fellépni. Úgy érzem, hogy nagyon jó hasznos lesz majd ez az eredmény, hogyha sikerült elérni. Köszönöm, Luke úr! Good morning. Jó napot! és köszönöm kollégáim eddigi hozzászólásait. Most a Swinburne konzervatív előadó nevében beszélek, aki elnézést kérte, nem tudott eljönni. Az ICR támogatja a munka jelentős részét, a fenntartható cselekvési tervben és a vonatkozó benchmarkokat, a nyilvántartás, nyilvánsátételi kötet mégis a taxonómiát. A konzervatív frakció úgy gondolja, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni az eddigi munkának, és konzisztenciát kell teremteni a fenntartható finanszírozási csomagban, egészében. A nyilvánosság tételi követelményekben, például a negyedik cikkben értékelnünk kell, hogy ez hogyan illeszkedik, a kettő hogyan illeszkedik máshoz. Nem szabad megkettőznünk egymás ellenmondó követelményeket, amelyek rontják az adatok minőségét, amelyeket meg kell adni. A benchmarkok tekintetében a átállásra vonatkozó pozíciót is vizsgáljuk, ahelyett, hogy szigorú bináris kategóriákat határoznak meg. Ki kell aknázni a piaci mozgásokat, amelyek már érzékelhetőek, és ehhez kell igazolni jogszabályokat is. A taxonómia és a jelentéstervezet kapcsán van néhány kulcsfontosságú megjegyzés csak üdvözöljük, hogy a hitelintézeteket is bevonjuk a hatály alá, logikusnak tűnik, hiszen a bankfinanszírozás nagy szerepet játszik az európai gazdaságban. akkor úgy gondoljuk, hogy további tisztázásra lehet szükség illeszkedve ahhoz, az, amit a disclosure kapcsán megbeszéltünk, minden szolgáltatásra ki kell terjeszteni a számviteli és ehhez kapcsolódó retail szolgáltatásokra is, ugyanakkor a bizottság megfogalmazását át kell alakítani a fenntartható termékek piacrevétele kapcsán. Különösen a negatív hatás címke vonatkozásában kell tovább gondolkodunk a frakcióban. Harmadsorban üdvözöljük az indikátorok alkalmazását a technikai szűrőkritériumokban. Az ICR úgy gondolja, hogy fontos, hogy építsünk a már nemzeti szinten elvégzett jelentős munkára és egyéb eszközökre legyenek azok taxonómiai eszközök, vagy más egy befektetői eszközök. Növelni kell a standardizációt, ugyanakkor nem gondoljuk, <clears throat> hogy a globális munkát ezen a tekintetben el kéne vetni. Arra támaszkodni kell. Rugalmasságra van szükség, és átmenetre. Örömmel láttuk a 14-es cikkben, hogy megerősítik azt, hogy a standard eszközök tekintetében is lépni kell. Ez is a konzervatív frakció aggája, és egyik módosítom konkrétan kitér erre. Bár várjuk az együttműködést ebben a fontos jelentésben. Köszönöm. Very much. Now turn to Alde. Köszönöm szépen. Alde. Göring asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő, köszönöm, hogy ilyen átfogó, kimerítő jelentést tervezetet állítottak össze. Megvitatva liberálisok nevében a három témát, az egész csomagról van egy átfogó véleményünk, és a taxonómia szerepéről van egy jövőképünk. Ez a szerep egy közös nyelv létrehozása Legyen egyfajta szótára annak, hogy mit jelent a fenntarthatóság. Ez alatt nem azt értem, hogy egy, egy szigorú definíciólista áll össze, hanem inkább olyan gyakorlati eszköz, melyek révén meghatározható, hogy egy tevékenység miképpen tehető fenntarthatóvá. Ilyen eszköz úgy lehet valami, hogy rugalmas, adaptálható, nyitott az innovációra egy gyorsan fejlődő területen. Nem kívánatos az, és nem is szükséges, hogy még egy nyilvánosságra tételi javaslat szülessen, ez kontraproduktív lenne. Kedves kollégák, a következő hónapokban lefektetjük az alapjait egy fenntartható keretnek, amely szilárd alapot kínál majd a jogszabályokatásnak a következő évtizedekben. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Gerbrand. Köszönöm, Gerbrandi úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak a javaslatát. Hangsúlyozom, milyen hatalmas súlya van ennek a témának. Tegnap is kiderült, mikor jelentések születtek arról, hogy a világ ban növekedett a CO2 kibocsátás, 2%-kal több, mint 2017-ben, és 17 is növekmény mutatott a korábbi évekhez képest. Létfontosságú tehát, hogy a beruházásokat olyan irányba tereljük, hogy a fenntartó gazdaság eszközeiként szolgáljanak. Ezek a beruházások zöld irányba terelődjenek. És itt eléggé kritikus vagyok a bizottsággal szemben. Tudom, hogy a taxonómiára szükség van, erre egyfajta címkézési szabálynak tekintem, ám ez tíz éve is meglepettük volna. A következő lépés az lehet, hogy nem csak meghatározunk azt, hogy mit jelentenek a zöld beruházások, tudjuk persze, mennyire fontos minden beruházást fenntartott irányba terelni, úgy hiszem, a 2014-es jelentés annak utánkövetése idén augusztusban a gazdaság és klíma témájában mutatja, mennyire fontos. Ez a téma volt mexikói elnök, vezeti ezt a testületet, és azok a infrastruktúrális beruházások még sok-sok milliárdra rúgnak, fent, ha fenntartatóak lennének, akkor sokkal nagyobb haszna volna, mint ha úgy tennénk, ahogy most tesszük. Számla tehát világos, hogy a cél nem az, hogy kizöldítsük mondjuk 5 át a beruházásoknak. Nem, nem. A végén a cél az kell legyen, hogy az egész 100% zöld legyen. Csak így lehet előre menni, és a jelentések, amelyeket hangfűztem az elején, mutatják, milyen hatalmas szükség van erre. Nem mainstreamingről van szó, hanem teljes körű. Olyan fiskális politikáról és minden közberuházásról, amelyet zöld kategóriálá kell hozni, és az az utolsó gondolatom, nem, nem csak a zöld kategóriák taxonom mi erre van szükség, hanem a barna kategóriákra is, azokra is kell taxonómia, és ehhez is kell tenni szakpolitikákat. Köszönöm, Papadimulis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a két társjelentéstevőnek, Eichhaut úrnak és Pietikainen asszonynak a munkát. Nyilvánvaló, hogy vannak közöttük azért nézeteltérések, de úgy gondolom, amit kompromisszumként elénk terjesztettek, megfelelő kezdő pont a vitánkhoz. Ezt a szöveget veszem alapul, és sok-sok módosítót fogok benyújtani annak érdekében, hogy a szöveg még zöldebb legyen, megpróbálom elérni, hogy még inkább támogassa a szöveg az zöld gazdaságba való beruházást, környezetbarát a beruházásokat szeretnénk látni mindenki előnyére. Nagyon fontos, hogy az ENSZ célokat elérjük, és persze Európának nem csak az ENSZ célokat kellene követni, nem csak követnie kell az ENSZ célokat, hanem fontos, hogy élen járjunk e célok elérésében. Növelnünk kell az elszámoltathatóságot, és mivel az Európai Bizottság egy olyan szöveget terjesztett elő, amely egy kicsit jobb, mint amihez szoktunk, úgy gondolom az Európai Parlamentnek még több oka van ezt a szöveget még jobbá tenni, mit ért értettek ez alatt. Nem engedhetünk a lobbisták nyomásának, és gyorsabban kell cselekednünk. Ez a lényeg. Meg kell próbálnunk megvédeni a környezetet, és többet kell tennünk, mert felelősséggel tartozunk a polgáraink felé. Meg kell védenünk a környezetet, fenntarthatóvá kell tennünk a gazdaságot, és meg kell védenünk a közérdeket is, és előbbre kell vinnünk az új technológiákat, az új megoldásokat is. Köszönöm szépen, Krosztet asszony kér még szót. Egy perc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A csilekvési terv, amit a bizottság márciusban javasolt, szerintem nagyon jó dolog, örülünk neki, és jó lenne, hogyha ezt jobban megismerhetnénk. Nagyon fontos az, hogy legyen egy keretünk, amely meg tudja határozni azt, hogy a fenntartható gazdasági befektetéseket hogyan kell megtenni. Van egy nagyon aktuális téma Franciaországban november végén Párizsban a Climate Finance Day-re került sor. Ez egy világ esemény volt, a fenntartható finanszírozás volt a témája, és az Oxfam nevű az Oxfam nevű civil szervezet egy jelentést tett közzé mely arról szól, hogy a COP21-en tett ígéreteket, ígéretét egy komoly vállalat nem váltotta be. 2010-17-re a bankok azt azt ígérték meg, hogy támogatni fogják az energia, meg új energiaforrásokat, illetve alapú energia energiaforrásokat, de sajnálatos módon az egyensúly még nem jó, tehát túl kevés támogatást kap a, kapnak a megülő energiaforrások. Szerintem többet kell tenni, és gyorsabban. Vannak bizonyos lehetőségek már egyes tagállamokban, például nálunk Franciaországban. Már most közölni kell azt a beruházók esetében, hogy a környezetvédelmi kritériumokat mennyiben tartják tiszteletben, de ez nem elég. Nagyon fontos az, hogy Nagyon fontos az például, hogy a, a, az épületek fel, be, az épületek felújításánál, vagy a, vagy a gépjárműveknél hogyan történnek a beruházások. Nem szabad, hogy a fosszilis energiaforrásokban beruházanak még, még többet a tagállamok, erről át kell állni. Máké. Köszönjük szépen. Pejetemenki asszony, egy perc. I also want to thank Commission for the proposal, but... Én is köszönöm a bizottságnak a javaslatot, és hangsúlyozni szeretném, hogy már egy ideje azt látjuk, hogy a beruházók elfordulnak a fosszilis energiahordozóktól, és az zöld és alacsony széndiokszid kibocsátású termékek és megoldások felé fordulnak. A pénzügyi ágazatnak tehát a fenntartható finanszírozás szolgáló világos szabályokra van szükségre. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a jó szándékú bizottsági javaslatnak negatív hatása hatásai is lehetnek. Először is, ami a taxonómiát illeti, és annak fogalom meghatározását, ennek már létező EU-s jogszabályokon kell alapulnia. Mindenképpen megbízható, megalapozott fogalom meghatározásokra van szükség ami a fenntartható erdőgazdálkodást illeti például, nem találhatunk ki magunktól valamiféle definíciót, amely esetleg még ellentmondásban is áll már létező definíciókkal. Egy fenntartható pénzügyi keretre van, finanszírozási keretre van szükség, amelyből minden ágazat profitálhat, és amelynek alapján minden ágazat megfelelő éghajlati fellépést biztosíthat. Egyébként azt is el szeretném mondani, hogy a lakásokat és a lakhatást mint olyat is be kell venni, mert ez egy fontos ágazat. Gualtieri úr. Köszönöm szépen, most megadnám a szót Péter Schmidtnek. aki a Sustainable Development Observatory-nek az elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Itt ülök. Németre váltok, mert könnyebben ki tudom fejezni magam németül. Köszönöm szépen a meghívást. Mi az egész nél természetesen üdvözöljük azt, hogy a parlament és a bizottság fenntartható finanszírozással foglalkozik, de egyáltalán nem megy elég messzire a szöveg, túl kevés ez. Az összes tény itt van az asztalunkon, el kell mozdulnunk a lineáris gazdaságtól a körforgásos gazdaság felé. Egy low carbon economy van szükség, egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra. A bizottsági számok is azt mutatják, egyértelműen mutatják, hogy évi egy milliárd eurós befektetésre lenne szükség, szükség, ezt maga a bizottság is kimondta már, és a német munkadói érdekképviselet is hiányolta eddig már ezt a javaslatot, és ez a javaslat nem megy elég messzire. Az egész MFF-en belül 40%-os erre lenne szükség azért, hogy nagyjából eljussunk a körforgásos gazdaságig. Teljesen hiányolunk a szövegből egy valamit, ezt többen is említették már, ez a szociális dimenzió, hiszen nem csak az zöld dimenzióról van itt szó, hanem a szociális dimenzióról is. Látjuk, hogy Európában hogyan megy ez, a választásoknál is látszik, hogy az emberek egyre inkább úgy érzik, hogy magukra maradtak, a zöld és a szociális tényező eltávolodott egymástól, úgyhogy itt ezt a szociális vetületet is figyelembe kell venni. Emellett a verseny képesség területén sem úgy alakulnak a dolgok, ahogy kellene. A versenyképességet a volumenen mérjük, és nem a minőségen. A finanszírozásról szóló vitában ezt is szem előtt kellene tartani, és hogyha ez megtörténne, az már jó irányba mutatni. Ezek miatt nem látjuk elég jónak a bizottsági javaslatot, és sok megközelítés, amelyet a jelentéstevők itt említettek, támogatandók a részünkről. Köszönöm. Köszönjük. Akkor az Európai Bizottság képviselőjének is megadom a szót. Please. You have the floor. Martin Spott. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság számára fenntartható finanszírozási kulcs prioritás. Így aztán üdvözöljük az Európai Parlament előlépési szándékát ebben a fontos témában. A taxonómia egyik kulcs egy harakköve a fenntartható pénzügyeknek. Örülök, hogy a két szakbizottság egyesült erővel foglalkozik ezzel, az környezetvédelmi célokat mainstreamben beleépítve. Fontos, hogy szabályos a politika is létrejöjjön a e területen. Sürgős, hogy lépjünk. Vannak riasztó bizonyítékok arra, hogy nagyobbak, mint valaha a kihívások. Reméljük tehát, hogy a megállapodásra jutnak majd a lehető leghamarabb a téma dossziéban. A klíma politika kihívásai tudnék sürgetőek. Ahogy Eckhart képviselő mondotta, az EU vezető szerepet vállalhat ebben. Az Európai Bizottság igyekszik az globális partnerek felé is ö, fordulni, a, a még habozók felé is, azokat őket is bevonva ebbe a folyamatba. Ezért a politikai konszenzus a tanács és a parlament között rendkívül fontos, és az is fontos, hogy gyorsan megszülessen, hiszen csak így tudunk ilyen vezető szerepet vállalni. A bizottság éjjel-nappal dolgozik, keményen, e témában, mint tudják, egy külön erre dedikált szakértői csoportot hoz, hoz, hoztunk létre a taxonómiák létrehozására, most a klímataxonómiában folyik a munka, a munka eredménye jövő évre várható Reméljük tehát, hogy létrejön a jogalkotási keret, és ehhez végül pedig leegyeztük a különféle módosítókat, ezeket tudomásul vesszük, és várjuk a képviselőkkel való együttműködést annak érdekében, hogy konstruktív megalapodás szülessen a tanácssal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van még egy spontán hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy nem volt amit, vagy nem vettem észre, hogy már a hozzászólásoknál tartunk. A taxonómiai anyagot nyilván elkülönítve kell kezelni a benchmark dossziétól, és örülök annak, hogy a két szakbizottság ezeket a kérdéseket közösen tárgyalni. A kérdésem mutató számokra vonatkozik, az eddigi megközelítés az volt, hogy egy nist alakítsunk ki. Nos, sajnos nincsenek itt azok az emberek, akiknek a véleménye, véleménye még fontos lenne jelenleg a vita mostani stádiumában. Szerintem egy igazi osztályzást csak úgy lehet kialakítani, hogyha az érintett felek is elmondják a véleményüket, mégpedig rövidesen. Tehát ilyen indexszámok nélkül szerintem nem lesz, nem áll majd erős lábakon az Európai Parlament állásfoglalása. Köszönöm. Most a társjelentéstevők következnek. Kérem, hogy eh, zárják le a témát. Szírpa következik. Köszönöm, nagyon röviden. Igen. A parlament korábbi jelentéseiben aláhúzta azt, hogy mennyire fontos az, hogy ez a három jelentés egymással összeegyeztethető legyen, tehát konzekvensek legyünk, hiszen az nagyon nagy hiba lenne, hogyha a három jelentés három különböző irányba indulna, illetve a három jogszabály három különböző irányba indulna el, úgyhogy ez nagyon fontos. A második dolog. Ezen javaslatnak az lenne a célja, hogy a jelenleg elérhető információt harmonizáljuk, tehát nem a jogszabályokat kell meg, megváltoztatni, például az iLook Redben vagy másban. Arról van szó, hogy az információt harmonizáljuk a beruházók számára. Illetve és az is nagyon fontos, hogy legyen hatásunk arra, hogy a világ szinten hogy alakulnak a piacok. Tehát globális benchmarkokra is meg kell próbálni hatással lenni. De mielőtt ezt elérjük, jó legyen, hogyha itt nálunk Európában rendet tudnánk tenni megfelelő indikátorokra, mutatószámokra, van szükség, és megfelelő beszámolási kötelezettségre. Ez a lényege ennek a taxonómiai vagy osztályozási javaslatnak. Köszönöm, Hout következik. Not so much to add Köszönöm, nem hozzátennék, inkább megköszönném az inputot a kollégáknak, meghallgatva a hozzászólásokat. Az a benyomásom, hogy igencsak egy oldalon vagyunk, egy irányba húzunk, meg kell találjuk persze a pontos kompromisszumokat, de úgy érzem, jó a hátszelünk. És ahogy Szirpa is elmondott, a konzisztencia az egyes csomagok között rendkívül fontos. A nyilvánosság történetelben is volt ilyen hozzászólás, ám én is hangsúlyozom, hogy amit itt teszünk, semmi módon nem mond ellent az azzal, hiszen ez, ESG kockázatot a teszik, de a taxonómia adatok révén a környezetvédelmi teljesítményt is nyilvánosság kell tenni, úgyhogy ez jó, jó egymás kiegészítő elemek ezek, ám fontos, hogy ne legyen kettős. És hát nem az a cél, hogy kitaláljuk, hasonlítással találjuk ki a dolgokat, Fontos, hogy a célok megfogalmazódjanak, és a klímacsökkentés, klímaenyhítés, változás enyhítés, körforgási gazdaság, ezek nem új dolgok az EU jogszabályalkotásban, ám az, hogy hogyan értékeljük a pontszámokat az indikátorokon, hát ott kell a technikai munkacsoportnak nagyon sok munkára támaszkodni, kapaszkodva tovább dolgozni. Ahogy az Európai Bizottság is igen jól elmagyarázta, ezzel már dolgoznak. Hangsúlyoznunk kell tehát ezt. És még utolsó gondolat, egy kicsit aggaszt a tanácsban a tempó. Talán érdemes nyomást gyakorolni rájuk is, hisz tudjuk, hogy lassan és nehézkesen mennek a tárgyalások, annál is inkább, mert nem akarnak túl sok delegált jogszabályt elengedni, és a nagyobb országok, mint tudjuk, különösen óckodnak ettől, holott ebben a javaslatban erre van szükség, hogy nem lehet megvárni, még az összes munka és összes részlet rendelkezésre áll, csak késlelteti a cselekvést. Ez lett nagyobb agályunk, és ezért mi parlament kell gyorsan dolgozzunk, a módosító benyitás határa már jó, jövő héten lesz, mi gyorsítjuk a munkát, reméljük a tanács is, és szirpával, többi dobva várom a munkát, köszönöm a bizottságnak is, hogy segítik a e kompromisszumok létrehozását. Köszönöm. Várjuk ezt a kettő szakbizottsági erőfeszítést. Köszönöm, és hogy elmondta. A Fita is mutatja, hogy eléggé konverg jelentős konvergencia van konkrét részletekben is, meg az a konzisztencia szükségességét látva is. az együttműködés eddig sikeres volt, és zárom a vitát. Átadom társelnökömnek a szót. Köszönöm. Én is gratulálok a vitához, a részvételhez, amely mutatja, hogy nagyon releváns témával állunk szemben, december 5-én. 5, 5 akkor lesz. A benyújtás határideje 22-én. Vitázunk róla. A februári közösen szervezett ülésen szavazunk, és remélhetőleg már márciusban plenáris elé kerülhet. Köszönöm a részvételt még egyszer. És további jó munkát kívánok!